Köszönöm a türelmüket, kedves kollégák. A szünet után itt van a vendégünk a DG Justice eh, főigazgatóságból. Kravit úr, a, a téma pedig az igazságügyi eredménytábla. az Európai Bizottság elfogadott egy közleményt a 2014-es Európai Uniós igazság, ö, ö, eredménytáblával kapcsolatban. És a Libe szakbizottság kezdeményezte az Európai Parlament állásfoglalását, amelyben az kérjük az Európai Bizottságtól, hogy, hogy bővítse ki, terjessze ki az igazságügyi eredménytáblának a hatáját a bűnügyi jogra is megadom a szót eh, Krebit úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Március 17-én az Európai Bizottság eh, bemutatta az Európai Uniós Igazságszolgáltatási Eredménytábla második eh, verzióját. Ez az eredménytábla egy információs eszköz, amely összehang, összehasonlítja a nemzeti igazságszolgáltatási rendszereket és ezek működését. Ez segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy hatékonyabb igazságszolgáltatási rendszert építsenek ki, célkitűzéseket, illetve objektív és megbízható adatokat tartalmaz az igazságszolgáltatási rendszerük függetlenségéről és eredményességéről. Ez az eredménytábla a lehető, az esetleges hiányosságokat, javítási lehetőségeket tartalmazza. Ez nem szépségverseny, egyszerűen csak egy értékeken, közös érdekeken alapuló összehangs, összehasonlítás. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának növelése érdekében nyújtja ezt be, hiszen ez előfeltétele a előfeltétele az közös, az igazságügyi együttműködésnek. A hatékony nemzeti igazságszolgáltatás elengedhetetlen a tagállamok közötti kölcsönös bizalom és az igazságszolgáltatási rendszerek közötti bizalom kiépítésére, és emellett a hatékony nemzeti igazságszolgáltatás a fenntartható fejlődés és szociális stabilitás támogatására is, támogatásához is szükséges. A nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek tehát alapvető szerepet játszanak a gazdaságba vetett bizalom és a gazdasági növekedés szempontjából. 2012 óta ezen okból kifolyólag a a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének és hatékonyságának támogatása az európai szemeszter alapvető célja. Az európai szemeszter keretében az Európai Bizottság a strukturális reformokat vizsgálja meg, és javaslat, ajánlásokat tesz azzal kapcsolatban, hogy mire van szükség ezen a területen. Az Európai Unió igazságszolgáltatási eredménytábla igazodik az európai szemeszterhez, és hozzájárul annak elemzéséhez. Fontos megérteni azt is, hogy az eredménytámla tényezőivel, mutatóival kapcsolatos rossz eredmény megértéséhez ennek okait elemezni kell. Mindig vannak ország specifikus adottságok, és a folytatott bilaterális egyeztetések során tárjuk ezt föl. Ennek során az a tagállam intézményrendszerének és igazságszolgáltatásának specifikus jellegét is megvizsgáljuk. És ezt figyelembe vesszük. Az eredménytábla, ez csak egy elem, ennek azonban hozzáadott értéke van, és ez komparatív összehasonlítást, illetve komparatív vizsgálatot tesz lehetővé. Az Európai Bizottság tagállam specifikus ajánlásokat hoz ezen eredménytábla eredményei alapján és ezt 2013-as európai szemeszter során 10 tagállam kapott ország, ország specifikus ajánlást, amely arra bátorítja ezeket az országokat, hogy az igazságszolgáltatási rendszerüket öm, öm, javítsák. Ami a 2014-es évet illeti, kezdhetjük a hatékonysággal. Az eredménytábla három fő fejezete a hatékonyság, a minőség és a függetlenség. Ami a hatékonyságot illeti, az eredménytábla a polgári közigazgatási és kereskedelmi ügyekben az eljárás hosszát kritizálja, illetve a bíróságok elmaradását, restanciáját. Egyes tagállamokban külön specifikus kihívások vannak az igazságszolgáltatás jellege miatt. Nagyon hosszadalmas elsőfokú eljárások és nagyon sok függőben lévő ügy a pozitív hír azonban az, hogy egyes tagállamokban a a reformok meghatározása, kidolgozása vagy végrehajtása folyik az igazságszolgáltatás területén, annak érdekében, hogy javítsák ennek működését. Természetesen az ambiciózus reform hatása egyelőre még nem visszatükrözhető a 2013-as eredménytábla a 2012-es évet elemzi. Az igazságszolgáltatási reformok pozitív, hatása, pozitív hatását csak egy idő után lehet látni. Ami a negyedik eredménytáblát illeti, ez már ez ugye ez egy rendszeres gyakorlat. A következő eredménytábla készítésekor azt javasoljuk, hogy a, ezen reformok pozitív hatása már láthatóbbá válik. A másik aspektus az igazságszolgáltatás minősége. A 2014-es eredménytábla bizonyos input azonosítót alkalmaz, ezek olyan paraméterekre vonatkoznak, amelyek hozzájárulnak az igazságszolgáltatás minőségéhez, például a bírók képzése, továbbképzése, emellett a, a kommunikációs, információs és kommunikációs technológia használata, illetve a, ennek használata a bíróságok és a peres felek közötti kommunikációban is, illetve a bírósági tevékenység elemzése, az effektív mediáció, békéltetés kihasználása. A legutóbbi Eurobarométer azt mutatja, hogy az alternatív vitarendezési módszerekre nagy igény van. A válaszadók 89%-a azt mondja, hogy bíróságon kívüli megegyezésre törekedne, és csak 8% mondja azt, hogy mindenképpen bírósághoz fordulna. Aztán a költségvetés és az emberi erőforrások terén és vannak itt bizonyos indikátorok. A harmadik fontos fejezet az igazságszolgáltatási rendszer függetlensége. Először kerül sor arra, hogy az eredménytábla a percepciós elemzésen túlom, túl megy, ami a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének megállapítását illeti. A 2013-as eredménytábla nagy diszparitást mutatott aközött, hogy hogy függetlennek, mennyire érzik függetlennek a nemzeti igazságszolgáltatási rendszereket. A 2014-es eredménytábla ezen percepció mögött, ezen túlmegy, és a jogi klauzulákat, biztosítékokat is megvizsgálja, amelyek az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét garantálják tehát megvizsgáljuk azt, hogy mennyiben valósul meg a bíró függetlensége, és komparatív adatokat gyűjtünk az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságát, illetően a strukturális függetlenségre vonatkozóan. A következő lépések. A 2014-es eredménytábla figyelembe veszi az ország elemzéseket is, amelyeket a 2014-es európai szemeszter keretében folytatunk. A 2014-es eredménytábla egyik következtetése az, hogy, hogy adathézag van, nagyon fontos előrelépést tenni a releváns adatok gyűjtése során az igazságszolgáltatási rendszer három fő tény jellemzőjére vonatkozóan. A 2013-as eredménytábláról, eredménytáblával kapcsolatban láttuk, hogy egyes tagállamoktól nem is kaptunk adatot. Tehát nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy hogyan tudjuk ezt a problémát megoldani. Az Európai Bizottság ezen összefüggésben, összefüggésben szeretné a kontakt személyekkel való munkáját intenzifikálni. A kontakt személyekből álló munkacsoport, ez nem csak az igazságügyminisztert, hanem az igazság szolgáltatási ágazatban dolgozó személyeket is összefogja, és megpróbálunk az ő segítségükkel jobb összehasonlító adatokat gyűjteni. És ahogy mondtam, az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét tekintve az Európai Igazságszolgáltatási Hálózatot szeretnénk kiépíteni, Végkövetkeztetésként, ahogy mondta elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és az Önök szakbizottságának és Gönc Kingának. Nagyon pozitív jelentést kaptunk és nagyon pozitív állá, hangvételű állásfoglalás született, amelyet nemrégiben fogadott el a parlament az Európai Unió igazságügyi eredménytáblájával kapcsolatban. Nagyon fontos számunkra a parlament támogatása, és nagyon fontos az Európai Bizottság számára az is, hogy a parlament mondja ki, hogy előbbre lehet lépni, és fejleszteni lehet az eredménytáblát. Úgy látszik, hogy egy úgy látszik, hogy pozitív energia segíti a munkánkat, és ez az egész Európai Uniós rendszer működésének javára válik. Köszönöm szépen a támogatásukat. Biztosíthatom önöket arról, hogy beszámolunk arról, hogy hogyan szeretnénk továbbfejleszteni ezt az eredménytáblát. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy megvizsgálta ezt a témát, bemutatta ezt a témát, és hogy a Libe szakbizottság munkáját is ilyen nagyra értékelte. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek az eredménytáblának, az állásfoglalás elfogadásával is tanúbizonyságot tettünk erről. A Stockholmi program értékelésének egyik aspektusa ez, és nyilván önök is tudják, hogy ez nem volt könnyű és egyszerű pont, téma. Nagyon sok vita folyt az egyes elemekről, és a politikai frakciók között, és egy, egyes esetekben frakciókon belül is megosztottság alakult ki. A Libe szakbizottság számára nagyon fontos ez a téma. Most vitára van lehetőség. Gönc Kinga kapja meg a szót. thank you. Köszönöm szépen. Megköszönöm a beszámolót bátorítanám a bizottságot, hogy folytassa a munkát. Nagyon kreatív lépésnek tartom azt, hogy bevezették a igazságügyi eredménytáblát az európai szemeszter keretében. A ezen csomagon kívül nagyon örülök annak, hogy létezik ebben egy strukturális bírósági függetlenségi komponens is. Említette, hogy túlléptek az eredeti, az eredeti felvetésen. Egyébként a plenárison ezzel kapcsolatban egy jelentést nagyon nagy többséggel fogadtunk le, ennek az a témája, hogy ezen is lépjünk túl, ezen a lépésen is, és a bűnügyi, igazságügyi rendszert is vegyük be az igazságügyi eredménytáblába. Erről több vitát tartottunk, amikor jelentést előkészítettük. Arról folyt a vita, hogy mennyire veszélyes vajon a bűnügyi rendszerek harmonizálása, de valójában nem fenyegetésről vagy veszélyről van szó. Aztán említette, hogy például a korrupcióról is szó van. Nos, a korrupciós kérdés is a felé mutat, hogy a bűnügyi igazságszolgáltatást is vegyük fel az eredménytáblára, aztán a jogállamiság mechanizmus, itt folytonos értékelése van szükség, de válságok esetén is ki kell alakítani egy mechanizmust, szerintünk mind a kettő nagyon fontos. Önök a nyilatkozatban a válságmechanizmust hangsúlyozták, remélem, hogy a másik aspektust is megvalósítják majd. Fontosnak tartom azt, hogy két külön eszköz legyen, legyen egy jogállamisági mechanizmus és egy eredmény, és az eredménytáblának egy külön folyamata. Tehát a két dolgot szét kell választani egymástól. A tagállamok számára nagyon fontosak az ország specifikus ajánlások, bár a kormányoknak ez nem kedvenc olvasmánya, hiszen saját hiányosságaikkal konfrontálódnak, de valószínűleg ez egyetlen módja annak, hogy a helyzet megváltozzon. Köszönöm szépen. Elnök, még valaki bronzul? Um, <clears throat> az eredménytábla megközeltés nyilván nagy objektivitást biztosít az egész kérdésnek, és ez egy nagyon bátorító dolog. De elképzelhető, hogy a jogrendszerekben vannak olyan hibák, amelyek nem jelennek meg egy eredménytáblán. Például fel lehetett érni olyan kérdést, hogy hány kampányoló politikust ellen folyik büntető eljárás például, vagy az ellenzéki politikusok közül hányat zártak börtönbe, hányan várnak úgy ö, bírósági ítéletre, hogy nem is tudják, hogy ez mikor következik meg. Tehát amikor egy, amikor egy kormány hatalma, a kormány hatalmát nem megfelelően használja fel, akkor, ezt, akkor általában az ellenzékre csap le. Ez miért nem jelenik meg az eredménytábla? Elnök, köszönjük. Még valaki egyéb észrevétel az igazságügyi eredménytáblával kapcsolatban? Ha nem, akkor kreditúr következik a bizottságtól. Köszönöm. Megköszönöm Gönc asszony támogató szavait. A bírói függetlenség olyan dolog, ahol szép lassan kell előre haladnunk, ez egy nagyon bonyolult terület, de az érintett felek segítségével és a bíróságok, az igazságügyi rendszer támogatásával ezt meg fogjuk tenni. Bűnügyi kérdések. Nos, az a célkitűzés, hogy az európai szemeszternek adjunk alapanyagot, a polgári, a kereskedelmi és a közigazgatási kérdésekben. Most alakul ez az eszköz, azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet az eredménytáblát kiterjeszteni más területekre is, az igazság, hogy más területeire is. Föl fogjuk tárni, tehát a biz- föl fogunk tárni bizonyos területeket, például a korrupció ellenes jelentéssel kapcsolatban a pénzügyi a pénzügyi bűncselekmények kérdését. Tehát van lehetőség arra, hogy kiterjesszük a hatályt, de nagyon nehéz adatokhoz jutni, alapkérdésekben is, például, hogy polgári és kereskedelmi kérdésekben milyen hosszú egy bírósági vagy egy közigazgatási eljárás. 28 tagállamra beszerezni ezt az adatot nagyon nehéz. Az adatgyűjtési kapacitásunk 28 országra nem tökéletes, tehát az az eredménytábla lényege, hogy össze tudjunk össze tudjuk a tagállami teljesítményeket hasonlítani, hogy egy rálátásunk legyen, és pragmatikusan meg kell tudni vizsgálni, hogy mennyire elérhetőek az adatok a tagállamokban, ez nem kis kihívás. Aztán bronzúr kérdései. Ez a bűnügyi és egyéb kérdésekre vonatkozik inkább. Nos, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy rendkívül nehéz adatokhoz hozzájutni, főleg összehasonlítható adatokhoz. Mondom, 28 tagállamról van szó, igazi kihívás, komoly feladat. Próbáljuk arra ösztönözni a tagállamokat, hogy az adatgyűjtési kapacitások, kapacitásukat növeljék, a Európa Tanácssal és másokkal egyetemben próbáljuk ezt elérni. Ugyanakkor a polgári közigazgatás és kereskedelmi ügyekben a tapasztalatunkat, tapasztalatunkat próbáljuk konszolidálni, ezt próbáljuk kiterjeszteni, amennyire csak tudjuk, de ehhez megint csak megbízható adatokra van szükség. Köszönöm. Köszönjük, Rebit úr, mondja az elnök. Hogyha nincs több kérdés, akkor lezárjuk ezt a napirendi pontot. Térjünk rá a közös vitára. 12-es és 13-as pontról van szó. mecsere az uniós tagállamok börtönkörülményeiről, illetve beszélünk még a Libe küldöttség olaszországi látogatásáról, ahol, a ahol börtönökbe és javítóintézetekbe látogattak el. Erre a látogatásra március 26-tól 28-ig került sor. A delegáció jelentés tervezetét fog meghallgatni. Én magam írtam ezt, ugyanis én vezettem ezt az olasz delege, olaszországi delegációt március 26-tól 28-ig. Én voltam tehát ennek a delegációnak az elnöke. Hivatalosan a delegáció tagja voltam én magam, ugye én voltam az elnök, Gönc asszony, Engel úr és Jakolino úr kísérő tagja volt a delegációnak. Az volt a célunk, hogy a olasz börtön körülményeket, a börtönügyi helyzetet értékeljük, illetve hogy mérlegeljük azt, hogy az úgynevezett Torreggiani ítéletet, ez egy példaértékű ítélet volt, tehát hogy a, az Európai Strasburgi Emberjogi Bíróság Torreggiani ítéletét mennyiben képes végrehajtani Olaszország. Ez az ítélet kimondta, hogy a börtön körülmények, tehát a fogvatartási körülmények Olaszországban nem fegyelnek meg az e, Európai Emberi Jogi e, Egyezmény harmadik cikkének, hiszen a börtön börtönlakók esetében nem emberi bánásmódról, illetve kínzásról beszélhetünk. Az lenne tehát a cél, hogy emberi körülmények között töltsék le büntetésüket az emberek. A LIBE szakbizottság koordinátorai ezért úgy döntöttek, hogy eszmecserére kerül sor erről a témáról. Olaszország helyzete nem elszigetelt, több Európai Uniós tagállamnak van gondja a börtönökkel, börtönkörülményekkel. Nagyon sokszor túl zsúfoltak a börtönök, ez is sok tagállamban igaz. Mint említettem, tehát Olaszország nem elszigetelt eset. Egyszerűen csak példázza a jelenséget. Erről a kérdésről kéne most beszélnünk, erről a témáról, hiszen az alapjogokat védjük mi itt a Libeszak bizottságban. és természetesen az emberi jogok mindenkire kiterjednek, még a fogvatartottakra is. Elképzelhető, hogy lesz majd következménye a dolognak, lehet, hogy a következő parlamenti ciklus alkalmával más börtönintézményeket is fölkeresünk majd, vagy büntetés végrehajtási intézményt. Nagyon fontosnak tartom a kínzás megelőzését, és fontosnak tartom, hogy az Európa Tanács is foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. Ma körünkben üdvözölhetjük Mauro Pálma urat, aki az olasz igazságügyi minisztériumban különleges tanácsadó, illetve egy ezzel foglalkozó bizottság elnöke is ezzel kapcsolatban van egy háttéranyag, amit mindenkinek eljutottunk. Az olasz delegációval kapcsolatban, a Torrigiani ítélettel kapcsolatban. Ennek a jogi környezetéről, kontextusáról, az olasz alkotmány, az olasz, az olasz piano carceri, ami börtönökről szóló terv. Ez egy intézkedés csomag, aminek az a célja, hogy a börtönök, az olasz börtönök nem kielégítő helyzetét orvosolja, hogy a túlzsúfoltságot csökkentse, hogy egyéb alternatívákban gondolkodjon az igazságszolgáltatás, mint például a megelőzés, vagy kompenzatív büntetések, vagy a kínzás megelőzése a börtönökben, vagy a kábítószer felhasználással kapcsolatos megfontolások. Vagy vannak itt egyéb mellék gondolatok is, az amnestiáról, a közkedelem megadásáról. egy összefoglaló jegyzet ez. Tehát mindarról, amit saját szemünkkel láthattunk, amikor a Rebibia börtönben voltunk Rómában, illetve a női fegyházba is el látogattunk, és a Poggioreale börtönben is voltunk Nápolyban. Bizonyos következtetésekre is jut ez a jelentéstervezet, Hadd mondjam el ezt most a nyilvánosság előtt, hogy mély benyomást tett rám az olasz börtönök helyzete, és a Poggioreallei börtön körülmények különösen megdöbbentettek. Hadd mondjam el, hogy én is voltam igazságügyi miniszter. Elég sok büntetés végrehajtási intézményt láttam, hazámban is, máshol is, de ilyet, mint Poggiorealleiban még sose láttam ehhez hasonlót sosem. A Torrejani ítélet alapja innen indult, kínzásra legyen értékű, hogyha kilenc hogyha kilenc fogvatartottat tartanak egy cellában napi 22 órában, 10-12 négyzetméteren. Tehát kilencen vannak bezárva egy ilyen kis helyen. 12 négyzetméter, gondolnak bele kilenc ember. Ott élnek, ott alszanak, ott esznek. Napi 22 órában nem lehet sportolni. Nincsenek sportlétesítmények. Nincsenek, nincs arra sem lehetőség, hogy szakmai képzéssel vagy oktatással egészítsék ki a büntetést, úgyhogy mély benyomást tett ez ránk. Nem csoda, hogy kínzásnak titulálták ezeket a feltételeket, így vélekedett az Emberi Jogi Bíróság. Tudom, hogy az olasz kormánynak nagyon komoly erőfeszítéseket kellett tenni azért, hogy próbálja javítani a körülményeket. Sok elképzelés már megvalósult, illetve a fogvatartottak jogainak, jogainak garantálása című dokumentum is megszületett Olaszországban. Ezt kell még megvalósítani. Ez a fogvatartottak jogait hivatott garantálni. Létezik egy úgynevezett ombudsmanhoz hasonló hivatal is, amely szintén a fogvatartottak jogainak védelmével foglalkozik. Az erőszak megnyilvánulásának összes formáját elítéljük a fogvatartási intézményekben, és arra kérjük az olasz kormányt, arra bátorítjuk őket, ösztönözzük őket, hogy foganatosítsanak olyan intézkedéseket, amelyek megfelelnek a problémának, tehát alapvetően rendszer szintű a túlzsúfoltság a börtönökben, nem csak Olaszországban, más tagállamokra is igaz ez. Most pedig Mauro Palma urat fogjuk meghallgatni, és utána cserére kerül sor. Tessék, Palma úr! Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a meghívást! Megköszönöm a szakbizottság látogatását. A Libe szakbizottság is részt vesz abban, hogy a büntetés végrehajtási szervek körülményeit ellenőrizzék, ez mindenképpen pozitívum, örülök annak, hogy a szakbizottság ezzel is foglalkozik, illetve ez kiegészít az Európai Bizottság tevékenységét is, és említette, hogy az új parlamenti ciklus folytatja majd ezt a tevékenységet. Említettem már elnök úr, hogy az olasz helyzet rendkívül bonyolult, mert a börtön rendszeréről kimondták azt, hogy nem felel meg az egyik legfontosabb európai kötelezettségnek az emberi jogokról szóró egyezmény harmadik cikkének. Ez egy abszolút kitétel senki esetében sem, sem fogadható el a kínzás, az embertelen bánásmód. Hadd mondjam el azt, hogy korábban a kínzás megelőzési Európai Bizottság elnöke voltam, tehát az volt tehát a feladatom, hogy a fogvatartási körülményeket vizsgáljam, felmérjem Európa szerte, azt vizsgáltam, hogy ennek a kötelezettségnek megfelelnek-e a tagállamok. Képzeljék csak el, hogy most milyen nehéz a helyzete, most az olasz kormányt képviselem, és meg, megpróbáljuk, vagy megpróbál, meg kell próbálnunk azt elérni, hogy az Emberi Jogi Bíróság által a imént említett követelménynek nem megfelelő olasz rendszert valahogyan megreformáljuk. Az a mandátum az olasz kormánytól, hogy ezt az ítéletet arra kell használni, hogy a fogvatartási rendszerünk modelljét változtassuk meg. A fogvatartás volt korábban a legfőbb alap, a legfőbb alapelv. Olyan rendszerre kéne áttérnünk, ahol a társadalomban való reintegráció a vezérelv. Tehát a szabadság megvonástól el kell jutni a társadalomba való reintegrációig. Ez nem egyszerű. négyféleképpen szeretnénk fellépni. Egy, a büntetés végrehajtási intézményekben található emberek számát próbáljuk csökkenteni, alternatívákat próbálunk felkínálni. Csökkentjük az ilyen jelleg, csökkenteni kell az ilyen jellegű ítéleteket, illetve nem ez nem ez kell, hogy legyen az igazság szolgáltatásban az a default ítéletnek. 69 ezer fogvatartottról 60 ezerre kéne lecsökkenteni a fogvatartottak számát. A legfontosabb változás az a modell megváltoztatása, a Poggioreali modell nem szabad, hogy megtörténhessen Európában. Ez a múlt modellje bármelyik EU-s országban. Hogyha az ott fogva tartottak kevesebben vannak, és mindegyiknek megvan a saját három-négy négyzetmétere, akkor is az a baj, hogy a napot úgy töltik, 20-22 órát, hogy be vannak egy cellába zárva, és ezt egyetlen, a 28 tagállamból egyetlen egyben sem szabad megengedni, Olaszországban sem természetesen. A második feladat tehát, vagy kihívásunk az, hogy hogyan lehet ezt a modellt úgy megváltoztatni, hogy a különböző európai börtönökre vonatkozó normáknak meg tudjunk felelni. Harmadik dolog, hogyan lehet több szemét struktúrálisan jobb helyzetbe, más eltérő helyzetben fogva tartani. Nagyon sok olyan börtön van, amely elavult, amelyeket föl kell újítani. Jó lenne egy kicsit emberi körülményeket biztosítani. Aztán negyedik lépés. Milyen egyéb elképzelések vannak ugye az, a megelőzésben, illetve a kompenzációban? Az emberi jogi bíróság ítélete után vagyunk, és ez a munkamódszerünk. Bizonyos eredmények már mutatkoztak, Említettem, hogy csökken a fogvatartottak száma. Látszik már az is, hogy tagállami szinten, amikor a fogvatartottak alapjogát megsértik, akkor javul a helyzet. Remélem, tehát ezt tudják orvosolni, remélem, hogy a kormány egy rendeletet fog meghozni, amely kábítószer kábítószer kereskedelem, vagy kábítószer birtoklásért vannak börtönben. Tehát azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire alkotmányellenes, és ez nyilván hatással lesz a fogvatartottak számára is és remélem, hogy egy új független szervezet fog létrejönni, az úgynevezett Garante. Ez egyfajta ombudsman, aki a fogvatartottak jogaiért harcol. Remélhetőleg május végére föláll ez a hivatal. Ez a fogvatartottakkal foglalkozó ombudsman a kínzás az ENSZ kínzás ellenes egyezményének teljes mértékben megfelel. 2013. május 3-án ratifikálta ezt Olaszország. Egy évünk volt arra, hogy egy nemzeti hivatalt fölállítsunk, hogy az összes büntetés végrehajtási intézményben a körülményeket lehessen vizsgálni. Föláll tehát ez a garante. A garanténak kettős szerepe lesz, egyrészt egy belső szerepe, a börtönben, ökben felmerülő problémákat kell megoldania, tehát támogatást nyújtani a fogvatartottaknak, illetve egy tagállami megelőző mechanizmus kell fölállítania, ugye ez szerepel az imént említett ENSZ jegyzőkönyvben. Remélhetőleg ez kielégíti majd európai partnereinket, ők segítenek minket, és mi nagyon szívesen segítünk bármilyen olyan EU-s tagállamnak, ahol gondot jelentenek a börtönkörülmények de sokszor a túlsúfoltság ellen gondot, illetve sokszor a társadalomból érkezik az a kérés, hogy a közösség máshogy is meg tudja oldani a, a különböző igazságügyi problémákat, nem csupán szabadság megvonással megköszönöm a bizottságnak a támogatást, örülök annak, hogy ellátogattak Olaszországba, és létesítményeinket maguk is megtekintették. Biztosíthatom önöket arról, hogy elkötelezettek vagyunk, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletének teljes mértékben eleget tegyünk, de annak is, hogy az igazság, ugye a büntetés végrehajtási rendszerünk modelljét megváltoztassuk. Köszönöm szépen, Palma úr! Említette, hogy milyen nagy tapasztalattal rendelkezik, illetve önnek is te, legfőbb célja az, hogy megoldja a problematikus helyzetet. Amikor a poggioreale E, és elmondta, vagy utalt arra is, amit Poggioreáléval kapcsolatban mondtam. Most ezt mecserére kerül sor. hogy a delegáció Olaszországba látogatott, hadd mondjam el azt, hogy vannak alternatívák, lehet orvosolni a problémát. Létezik a Garante, a fogvatartottak jogait védő ombudsman, de valami, mintha hiányozna. Költségvetési elkötelezettség, hogy felújítsák a börtönöket. A, a börtön intézmények helyzete, vagy a börtön létesítmények helyzete tarthatatlan. Poggioreale börtönt 1910-ben nyitották meg, több mint száz éves tehát ez a börtön, és ez azért csak jelent valamit a börtönök esetében. Egy több, több mint száz évvel ezelőtt a büntetés végrehajtási intézmények egyáltalán nem feleltek meg a mai jogállamisági feltételeknek. Említettem az előbb, hogy Spanyolországban igazságügyi miniszter voltam korábban. A spanyol kormány, hadd mondjam el, tehát az a kormány, aminek tagja voltam, ígéretet tett arra, hogy beruház a börtön létesítmények felújításába, és nem üzemeltet olyan épületeket, olyan létesítményeket, amelyek elavultak és amelyek kell, lehetetlen az alkotmánynak és a különböző jogszabályoknak eleget tenni. Ezt kritizálták persze. Demagóg, illetve populista módon reagáltak sokan. Például azzal, azzal a váddal elő, hogy az új börtön létesítmények öcsillagos szállodához hasonlítanak majd. Ezt mondták a populisták. De a cél az, hogy ne zárjunk be két-három ezer fogvatartottat egy sötét, nedves, nyáron forró és télen rendkívül hideg épületbe. Ezek szörnyű körülmények. Ez inkább, ezek, ilyesmit inkább a 19. századi irodalomban olvashatunk, azhoz közelebb vannak, mint a jelenleg hatályos alkotmánybeli intézkedésekhez. ismét ut- utalnék ismételten az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletére, illetve az embertelen bánásmódra az e-, e- és a kínzásra való kitételre a hármas cikkben. A kínzás fogalmát azt hiszem, hogy tágan kell szemlélnünk. Minden egyes beszélgető partnerünkkel beszéltünk arról, hogy semmi jelen nincs annak, hogy az olasz kormány ezt prioritásként kezelte volna valaha, vagy egyáltalán beszélnek volna arról, hogy a börtönöket felújítanák, modernizálnák. Ebben nem fektettek be az elmúlt húsz évben. Más országokban nagyon sok büntetés végrehajtás intézményt vagy felújítottak, vagy újat építettek az elmúlt 5-10-15 évben, attól függően, hogy milyen e, beruházások voltak elérhetőek, megvalósíthatóak, tehát a költségvetés függvényében. Kérdezem tehát az önök védel, vélelmét. Bronszúr úgy látom jelentkezik. Ugye? Jól látom? És Gönc asszony is. Nem tudom, hogy delegáció tagjaként kívánom mondani valamit. Köszönöm szépen, én is hozzátennék néhány szót ehhez. Én is ott voltam a delegációs utazáson. Először is hadd hangsúlyozom, hogy egy nagyon jól előkészített utazás volt ez. A látogatás előtt nagyon jó előkészítő munka folyt, és aztán a látogatáson pedig találkoztunk ugye, igazságügyminiszterrel, illetve egyéb hivatalokkal, vagy, vagy nem kormányzati szervezetekkel, ahol különböző kérdésekre válaszoltak. Ahol önök kiválóan lefestették a helyzetet, az én benyomásom az volt mindezek mellett, hogy a szociális problémák nagy része Olaszországban szociális problémák nagy részét börtönbüntetéssel próbálják megoldani. Például a bevándorlás problémája, az illegális bevándorlás, szabálytalan bevándorlás kérdése. Sokan ezek közül a bevándorlók közül is börtönbe kerülnek, és részben ők okozzák azt, hogy túl népesedettek a börtönök, a másik pedig az a, a kábítószer probléma. Ez megint csak nagy terhet ró a börtönökre, ahelyett, hogy a megelőzés és a kezelésre koncentrálnának, a börtönbüntetéstől szabnak ki. E, persze e, tudom, hogy hogy ennek vannak mutatójogi aspektusai, de ennek vannak más aspektusai is, amelyet figyelembe kell venni. E, gyakran a függőséget nem börtönben kell kezelni Ebben az összefüggésben lenne jó módosításokat, reformot látni. Persze ez mind mélyen gyökerezik a kultúrában, és egyik napra a másikra nem lehet megváltoztatni. Ebben lett nagyon fontos az, hogy körülnézzünk, és a szociális szolgálatok területén, szociális hálózatokban, a kábítószer függőség kezelésében próbáljunk megoldást találni. Potoreálét is szeretném megemlíteni, amit ott láttunk a borzasztó fizikai körülmények mellett, fizikai körülmények azok adottak, régi épületek, de az egész klíma. Ott volt a, meg, a megérkezésünk előtt, vagy az, annak elején a fogvatartottak bejelentést tettek egy öngyilkossági kísérletről, és nagy nyomás helyeződik nem csak a fogvatartottakra, hanem a, hanem a, a börtön munkatársaira is. Beszélgettem pszichiáterekkel is, és én magamnak is vannak ilyen tapasztalataim, hiszen ez a képzettségem, de láttam, hogy hogy itt mentálhigiéniás problémák merültek föl a fogvatartottak esetében. Itt is kezelés, ennek, ennek a problémának a kezelésére van szükség, de nem börtönben, tehát ez nem ide való tehát mentális egészség, kábítószer és szociális problémák mind a börtönben csapódnak le, és azt gondolom, hogy nem lehet azzal megoldani a helyzetet, hogy több börtönt építünk, hanem ez komplexebb megközelítésre van szükség. És folytatnunk kell ezeket a látogatásokat, mert nagyon nehéz a helyzet Olaszországban, de biztos vagyok benne, hogy hogyha más országokba látogatunk el, ott sem lesz sokkal jobb a helyzet. Egyrészt látjuk az eredménytáblából, hogy a, a jogi, az igazságszolgáltatási rendszer hatékonysága nem igazán jó. Olaszország Ben egy aspektus az előzetes letartóztatásban töltött idő. E, Bronz úr. Az ön a beszámolójában elmondta, hogy kb. 70 ezer börtön e, büntetésre ítélt e, közült, ezeknek kb. a fele külföldi, román, tunéziai és egyéb. A románoknak aránytalanul magas a száma a börtönre ítéltek között. Aztán van itt egy másik példa. Lehet, hogy egyes etnikai csoportok ellen diszkrimináció merül föl? Hogyha nem diszkrimináció, ennek a, a, az oka, akkor nem tudjuk, hogy e, mi e, más lehet az oka, hogy ilyen aránytalanul magas számban e, vannak romák, ítéltetek romák bebörtönzésre Olaszországban. Sokkoló tapasztalatokról számoltak be a kollégák, és egyes javaslatok nagyon konstruktívak. Még akkor is, hogyha a börtönre ítéltek 60%-a, akiket elítéltek, de nem embertelen bánásmódra ítélték őket, úgyhogy még akkor is, hogyha jogosan ítélték el őket, jogtalan büntetést kaptak. Kínzást is említettek, ez nagyon sokkoló. A kínzást semmilyen feltétel mellett nem lehet tolerálni, semmiféle kivételt nem fogadhatok el ezzel kapcsolatban. A börtönön kívül bizonyos helyeken megvalósul a kínzás kormányzati hatóságok által, ahol olyan, olyan államokban is, ahol a kínzás bűncselekménynek számít. Itt a speciális kiadatásokkal kapcsolatban említhetnénk az Egyesült Államok példáját. Vannak olyan politikai vezetők, akik elítélik a kínzást, de ennek a kérdése a börtönökkel kapcsolatban soha nem fog felmerülni. Köszönöm szépen, Bronsz úr, a megjegyzéseit, hadd mondjak el valamit. A kínzással kapcsolatos pont többször felmerült a viták során, a látogatás során a tárgyaló feleinkkel, vagy a partnerekkel azt hallottuk, vagy tudtuk meg, hogy a tagállami törvények és a büntetőjog rendelkezései ellenére még mindig nincs ö, egyes tagállamokban nincs külön elhatárolva, hogy mi számít kínzásnak. Ami potenciálisan a börtönökben dolgozó ö, börtönőrök ö, börtönőrök szembeni vádként merülhet fel az embertelen bánásmód keretén belül. A hatalommal való visszaélés, erőszak is ebbe tartozhat, de nem csak a kínzás. Arról tájékoztattak bennünket, hogy parlamenti kezdeményezés indult, és reformok folynak ezzel kapcsolatban természetesen más országokban. A kínzás van, tehát ez szerepel a büntető törvénykönyvben, és ott a helyszínen megtörténhet az eljárás börtönőrrel szemben. De ahogy mondtam, a legfontosabb pont az az, hogy egyes bizonyos feltételek lehetetlenné teszik azt, hogy hogy az Európai Emberjogi Bíróság döntéshozati gyakorlatainak megfelelő sztenderdeket fenntartsák. Azt hiszem, hogy az általunk meglátogatott börtön, ez kiváló példa erre. Ez egy régi kastély, és az embereket itt bezárják, és, és a túl tehát a, a zsúfoltság már önmagában eh, borzasztó eh, körülmény és eh, elviselhetetlen körülmény. Rendkívül sokkoló volt ezt élőben látni. El kell mondanom, hogy ez objektíve embertelen ez a, ez a körülmény, ezek a körülmények. Egyszerűen azzal, hogy egy új épületet építenek, a börtön büntetés, illetve a, az elzárás körülményei nem lennének ennyire embertelenek. Ez mindez teljes mértékben amellett úgy mondom, hogy tiszteletben tartom az, Euró- az olasz kormány elkötelezettségét, és a konkrétan a szolgálatukat végző személyek munkáját elismerve. Az olasz tisztviselők és börtönőrök a képességeiknek legfelelően legjobb módon próbálják a munkájukat végezni, de egy ilyen típusú börtönben ez lehetetlen. Egy ilyen épületben ez lehetetlen. Most Palma úrnak adom meg a szót, hogyha van még, szer, van még hozzáfűzni valója. Két vagy három rövid megjegyzésem lenne. Először is, ami a kínzás bűncselek, büntettét illeti a büntető törvénykönyvben, ez egy hézag, és ezt a hézagot minél gyorsabban meg kell szüntetni ugyanis aláírtuk az ENSZ kínzás elleni egyezményét 20 évvel ezelőtt. Nem mondhatom, hogy nem ö, helyezzük vád alá, vagy üldözzük ezt a bűncselekményt, de ez nagyon gyenge módszer. A ö, kínzás specifikus büntettének. a visszaélés, a sérülések okozása, stb. Ezek hamar elévülnek. Ezeket nem lehet így hatékonyan üldözni, csak formálisan, nem pedig hatékonyan. Azt remélem, hogy az alsóház minél, hamarosabb, minél hamarabb elfogadja azt a jogszabályt, és a szenátus ezt jóvá hagyja, és hogy amely ennek a hézagnak a megszüntetését célozza. Egy másik dolog az építészeti adottságai ennek a börtönnek. Hát ezek az épületek öregek. Én tudom, hogy hogy az épület architektúrája meghatározza az épületben való életmódot. Tehát a száz évvel ezelőtti épület nem felel meg a mai elképzeléseknek, szankcióknak, úgyhogy abszolút szükséges ennek az épületnek a felújítása, és más épületeknek is. Ez nem egyszerű a válság idején. amikor nem igazán sikerül megegyezni ebben a e, kérdésben, de minden esetre ezt mindenképpen napirendre kell tűzni és ez szorosan összefügg egy másik kérdéssel, a szociális szolgálatok rendszerével. Újra kellene terveznünk az egész szociális hálózatot, tudva azt, hogy a fogvatartás része a rendszernek. Ezt nem szabad elfelejteni, ez az egész rendszernek a része. Ebben az összefüggésben el kell mondanom, hogy támogatásra van szükségünk az európai partnereinktől. Illetve arra vonatkozóan, amiatt is, hogy nálunk vannak, is vannak olyan fogvatartottak, akik nem olasz állampolgárok. Nos, ennek különböző szintjei vannak ennek a külföldiek eh, fogvatartásának. Nos, vannak olyanok, akik eh, Európai Uniós állampolgárok, aztán vannak olyanok, akik Európa Tanácshoz tartozó országok állampolgárai, akikre vonatkozik az Európai Emberi Jogi Konvenció, illetve vannak olyanok, akik más országok állampolgárai, nem európai országok állampolgárai. Ezek, ezt a három aspektus különbözőképpen kell megvizsgálni. Azok, akik Európai Uniós állampolgárok, ott a partnerországok segítségét kérjük, hogy lehetővé tegyék azt, hogy a állampolgárságok szerinti ország börtönébe szállítsuk át őket. Akik az Európa tanács országainak állampolgárai, itt is ilyen, ilyen irányba lehet előrelépni, figyelembe véve azt, hogy azon ország személyek államait köti az Európai Emberi Jogi Karta. A marokkói, tunéziai egyéb állampolgároknak a helyzete különbözik ezektől, itt nagyon is tudatában kell lennünk a visszanemfordítás elvének például, a bilaterális egyezménynek, egyezményeknek annak érdekében, hogy biztonságos módon hazatelepítsük ezeket az embereket. Ezek tehát a különböző aspektusai ennek a kérdésnek. A problémák értékelését köszönjük, és igyekszünk az önök megjegyzésének, ajánlásének megfelelni. Köszönöm. After having heard from the... Köszönöm. Meghallgattuk a képviselők véleményét. A delegáció képviselő delegáció részvevőnek a véleményét is. Nem tudom, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban kívánna valamit mondani. Ha igen, akkor kérem, hogy röviden. Görög elnökség. Köszönöm szépen. Mi nekünk nem lenne észrevételünk. Bizottság. Nekünk sincs észrevételünk. Köszönöm, nagyon érdekes volt az, észre, az eszmecsere. Úgy tűnik, hogy a jogi háttér nem megfelelő, és jogorvoslati problémák is vannak. Olaszországban a büntetés végrehajtási intézménynek nagy része, és Olaszország nincs ezzel egyedül, nem felel meg a európai követelményeknek, és ugye ismerjük a bíróság ítéletét, nem egyszerű a, helyzet tehát Európában, de az olasz helyzetnek vannak különlegességei, ezeket saját szemünkkel is láthattuk. A jelentés tervezet ezt foglalja össze, illetve nyilván a utódaink is foglalkoznak ezzel. Köszönöm, akkor térjünk át az utolsó nap, napirendi pontunkra. az Európai Bíróság ítélete az adatmegőrzésről. Adatmegőrzésről. A luxemburgi bíróság számára nagyon fontos a jogbiztonság, a jogállamiság, az alapjogok. Ezek a Lisszaboni szerződéssel még inkább megszilárdultak illetve az Európai Alapjogi Kartával. Ez nem rossz hír az európai polgároknak, de ismételten el kell gondolkodnunk azon, hogy mi hamarabb modernizálni kell az adatvédelmi jogrendszert Európában, és a tanácsnak mi hamarabb el kéne döntenie hogy mi a helyzet az adat megtartási csomaggal, rendület, rendelettel, illetve irányelvel, hiszen ez egyfajta politikai akaratot is tükröz, hogy hajnal, hajlandóak-e az Európai Parlamenttel tárgyalni, hogy a magánélethez való jogot megerősítsék, illetve ezzel kapcsolatban a jogbiztonságot, az Európai Uniós polgárok kommunikációjával kapcsolatban. Épp április 8-án született meg a bizottság ítélete, a, a 2006-os irányelvet érvénytelennek kitéli a bíróság, hiszen ez nem felel meg a magánélethez való jog kitételeinek. A jogi szolgálatot fogjuk most meghallgatni az ítéletről, és utána, utána vitára kerül sor. Kajola úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Az Európai, Uniós, Európai Bíróság 2014. április 8-án hozott egy ítéletet, a 2000, amiben a 2006-24-es irányelvet érvénytelennek minősítette, amely irányelv az elektronikus kommunikációs szolgáltatások során generált adatok, illetve a nyilvános kommunikációs hálózatban generált adatok megőrzésére, megőrzését szabályozzák. Ezt az, ez az előzetes döntéshozatal, ez két illetve ezt az ítéletet két előzetes döntéshozatal előzte meg a High Court of Ireland, illetve az osztrák alkotmányos bíróság részéről. Ezek összefüggnek és az adatmegőrzési irányelv eredeti elvi célja az volt, hogy harmonizálják a tagállami rendelkezéseket, amelyek az az elektronikus szolgáltatások, illetve az elektronikus hálózatok használata során generált adatok megőrzésére vonatkoznak. Ezek az adatok rendelkezésre, hogy álljanak a, a, a keresésre, megőrzésre, feltárásra, illetve, illetve bűnüldözésre, a bűncselekmények, súlyos bűncselekmények esetében, illetve a szervezet bűnözés és a terrorizmus elleni harcban. A leginkább ellentmondásos rendelkezései az irányelvnek azok, amelyek összefüggnek az adatok megőrzésére vonatkozó megőrzésre vonatkozó kötelezettségre, illetve az adatokra való hozzáféréshez, illetve az megőrzés időtartamára vonatkozó, vonatkozó rendelkezések. Az adat megőrzésre vonatkozó irányelv már egy megsemmisítés iránti kérelem tárgya volt, és a két előzetes döntéshozatali java, döntés az ír és az osztrák ítélkezési gyakorlat kérte ezt az, az bíróságtól, és ez számos kérdést felvetett, a bíróság az irányelv érvényességére koncentrált az Európai Alapjogi Egyezmény 7-es 8-as cikkének megfelelően. A 7-es cikk az magánélet és a családélet védelmét mondja ki, a 8-as pedig a személyes adatok védelmét. Elsőként a bíróság emlékeztetett arra, hogy, a hármas és, hogy az irányelv 3 és a 6-os cikke által meghatározott kötelezettség, amely az elektronikus szolgáltatásokat nyújtókat vonatkozik, egy bizony, ahhoz, hogy megőrizzék egy bizonyos idő al, ö, tartam alatt azokat az ö, magán ö, jellegű adatokat, ö, amelyek felmerülnek az elektronikus kommunikáció során, ezek egy nagy beavatkozást jelentenek az, az alapjogi katáter cikke alapján garantált jogokba. E, egyéb, e, egyébként pedig a nemzeti hatóságoknak az adatokhoz való hozzáférése egy további e, beavatkozás jelent. A bíróság úgy megállapította, hogy az alapjogok, az alapjogi jogi karta egyes pontjai, a 7-es és a 8-as pont ott figyelembe véve, ez az irányelv nagyon nagy dimenziójú, és kifejezetten súlyos rendelkezéseket tartalmaz. A bíróság emellett aláhúzta azt, hogy az a körülmény, mely szerint az adatok megőrzése és későbbi felhasználása ez anélkül történik meg, hogy a felhasználó erről tájékoztatást kapna, és, ez, és anélkül, hogy hogy ezt tudná, és ez az állandó megfigyelés érzetét kelti. A bíróság tudja azt, hogy az adatok megőrzése fontos lehet az irányelv céljait, céljainak elérésében mindazonáltal az adatmegőrzés szükséges jellegét illetően meg kell állapítani azt, hogy a súlyos bűncselek, bűnözés, illetve a szervezet bűnözés elleni és a terrorizmus elleni harcban harc nem indokol egy ilyen szintű, egy ilyen dimenziójú rendelkezést. A bíróság úgy döntött tehát, hogy tisztá, tisztázni kell, hogy ez a beavatkozás arányos-e. Az arányosság elve azt mondja ki, hogy az Európai Unió rendelkezési, rendelkezési olyanok ennek, hogy legyenek, amelyek segítik a legitim célok meghatározását, és nem szabad, hogy túlmenjenek a szükséges szinten. A bíróság megállapította, hogy a jelen helyzetben a, az, a, a személyes adatok védelme nagyon fontos szerepet játszik, és figyelembe véve az, hogy milyen nagymértékű beavatkozásra kerül sor, az irányelv, rész, irányelv miatt a jogszabály alkotó mérlegelési jogköre szűk bizonyul, és ez szigorú ellenőrzés alá kell ezt vonni a magánélet tiszteletben tartása merül itt föl, és ennek az alapjognak a védelme az ítékezési gyakorlatnak megfelelően azt igényli, hogy az személyes adatok védelme aluli derogáció csak nagyon szükséges esetben merüljön föl. Az Európai Unió rendelkezései, rendelete, rendeletei tehát jogszabályai, tehát világos szabályokat kell, hogy alkalmazzanak egyel, ezzel kapcsolatban. Az Európai Bíróság megállapította, hogy az adatmegőrzésre vonatkozó irányelv ugye az összes forgalom adatot, tehát a fix telefon, a mobiltelefon, az internet, az elektromos internet, elektronikus internetes mm, kommunikáció minden erre vonatkozó adatot megőrizne. Ez az irányelv, tehát általán nyilvános módon, és mindenféle behatárolás, elhatárolás, különbségtétel nélkül megőrizne minden adatot, és ezeket nem korlátozná a, arra, hogy ezek szükségesek-e az bűncselekmények elleni harcban. Emellett az irányelv semmiféle különbséget nem tesz között, hogy konkrét fenyegetés elleni harcban szükséges e, ezeknek, a, e, ezeknek a, az adatoknak a megőrzése, és nem korlátozza ezt se időben, sem földrajzilag. Emellett az irányelv nem e, célozza azt, hogy a, az adatokhoz való hozzáférés, illetve ezeknek későbbi felhasználása korlátozott legyen, és ez csak valóban a bűncselekmények megelőzésére koncentráljon. A az irányelv négyes cikke arra korlátozódik, hogy hogy a, az, az, a rend, az a kapcsolatos rendelkezést hozzon, hogy a tagállamok megállapítsák azt az eljárást, amelyet követni kell ebben a folyamatban. A bíróság aláhúzza azt is, hogy az adatokhoz való hozzáférés a nemzeti hatóságok részéről, ez nincs alárendelve semmilyen előzetes ellenőrzésnek, sem pedig sem pedig semmilyen közigazgatási hatóság, független közigazgatási hatóság engedélyének. Az Európa, illetve a bíróság emellett azt is megállapította, hogy az adat megőrzés hat, legalább hat hónapra terjed ki mindenféle különbségtétel nélkül az adatok kategóriájára tekintettel. A, emellett a megőrzés 6 hónap és 24 hónap között mozoghat. Mindemellett, a, vagy mindezeket figyelembe véve a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy, hogy az irányelv nem tartalmaz világos szabályokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt a, mérték, a beavatkozás mértékét korlátozni az alapjogi karta és 8-as cikk szerint. A bíróság úgy ítéli meg, hogy az alapjogokba való súlyos és széleskörű beavatkozás nem helyezi keretbe ez az irányelv. És emellett nagyon fontos, hogy a bíróság megállapította azt, hogy az illetéktelen hozzáférés kockázata kockázatát tekintve az adatok integritása és bizalmas jellege nem garantált, és nem garantált azt sem, hogy csak az Európai Unió területén őrzik ezeket meg. Mindezeknek figyelembe véve, ezeket figyelembe véve az Európai Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy ez az irányelv megsérti a magán az arányosság elvét, és ezért ezért érvénytelennek minősül, és ezt retroaktív, tehát visszaható jelleggel emellett a, bír, a bíróknak, a bíróknak érvénytelennek kell tekinteniük ezt az irányelvet, és azokat az ítéleteket is, amelyeket ezen irányelvre alapozva hoztak a nemzeti bíróságok. Az irányelv megvalósítására vonatkozó tagállami rendelkezések azonban nem válnak nem válnak automatikusan semmisé, ez, erről a tagállami bíróságoknak kell dönteni ez a kérdés, nagy, ez, a, ez a téma nagyon sok kérdést vet fel, és ezért nagy fontosságot tulajdonítottunk mi is ennek. És az önöknek és a bizottságnak eljutottuk ezt az állásfoglalást, és amennyiben szükséges, további kérdésekre válaszolunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Monsieur Cayola, vous avez fait de souligner Köszönöm szépen, Kajola úr. Aláhúzta, hogy az Európai Bíróság figyelembe vette az ítélkezési gyakorlatánál, figyelembe vette egy spanyol alkotmánybírósági ügyet, az alapjogi kartáról van ugye szó. Az irányelvet A milánói, illetve a 2006-os spanyolországi, illetve londoni támadások után fogadta el az Európai Unió. Itt azonban az, úgy tűnik, hogy ez nem áll arányban a személyes adatok védelmével, illetve a magánélet védelmével az alapjogi karta egyes pontjai szerint. Nagyon fontos azt a jogszabály csomagot kiegészíteni, amelyek a, az adatvédelemre vonatkoznak, és nagyon fontos keretbe helyezni a biztonsági szolgálatok a rendőri nyomozás, nyomozati munka, az igazságszolgáltatás lépéseit. A gyanús esetek feltárása során. rendkívül fontos az európaiak biztonságának garantálása a terrorista cselekmények ellen, és pontosan ezért kell az adatvédelmi csomagot kiegészíteni. Új rendeletre, új irányelvre van szükség. Most pedig, ami először a vita vitát illeti, először meghallgatjuk a képviselőket, és talán lehetőség nyílik arra is, hogy az Európai Bizottság szót kapjon. Tessék, ön szó. Vielen Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint az adatmegőrzéssel kapcsolatos ítélet két dolgot tisztázott. Egyrészt tisztázta, hogy általában az adatmegőrzés, mint cél, az legitim, megengedett, Másodszorban azonban bizonyos határokat kell szabni, hogy az arányosság elve biztosítva legyen. Tehát alapvetően nem az a végkövetkeztetés, hogy ne legyen adatmegőrzés, nem. Éppenséggel csak az erre vonatkozó szabályokat kell megváltoztatnunk, és a mi felelősségünk abban áll, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk az emberek személyes adatokhoz való védelemhez fűződő jogos megalapozott érdekek között, és a súlyos bűncselekmények felderítéséhez fűződő ugyancsak megalapozott érdek között. A bűnöldözés ugyanis egyre inkább adatok elemzésén alapul, és a bűnüldözés területén végső soron valamilyen formában biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférés. De mi jogalkotóként mindenképpen azt kell, hogy biztosítsuk, hogy az ami szükséges, hogy a bűncselekményet elkövetők az adat elemzés alapú módszerekkel egyre inkább felderíthetőek legyenek. Az államnak az a feladata a bűnüldözés keretében, hogy ezt megtegye, és ezért különböző szempontokat kell figyelembe venni. Nyilvánvalóan a jogállamiságot, az áldozatvédelem szempontjait és a bűnüldözés szempontjait is. Ezért a bűnüldözés egy állami eh, közhatalmi feladat, és az áldozatoknak, eh, illetőleg az ő hátramaradataiknak meg kell magyaráznunk, hogy miért nem voltunk képesek bizonyos esetekben adatokat használni a tettek felderítésére. Tehát mindenképpen szükséges ezen kérdések rendezésére eh, természetesen a jog alkotta keretek között jogszabályt alkotni, egy irányelvet alkotni, és beszéljünk erről itt a parlamentben is, hogy ezt hogyan tudjuk elfogadni, és az aztán a tagállamokban hogyan kell, hogy a gyakorlatba átültetődjön, hiszen a bűncselekményeknek a megelőzése az eszenciális fontosságú, és nem szabad eh, hogy a bűnüldöző szerveink alábbhagyjanak eh, annak a lehetőségnek a keresésében, hogy ez hogyan lehetséges ez, különben az önbíráskodás irányába fogunk eltolódni, hiszen azt mondjuk ki, hogy az adatokhoz való elégtelen hozzáférés miatt bizonyos bűncselekmények felderítése nem lehetséges, és akkor gondoljuk el, hogy mit fog erről majd a polgár tartani. Ezért aztán lényeges, hogy itt mindenképpen egy jogszabályi keretet alkossunk, amelyet aztán a tagállamok megfelelően alkalmazni tudnak. Morális úr következik. Köszönöm, elnök úr. hogyan is vélekedünk az ítéletről. Egy kérdés a jogi szolgálatnak. Az a hozzászólása végén is, is azt mondta a jogi szolgálat képviselője, hogy ez visszamenőleges hatályú. Ez mit jelent? illetve említette, hogy tagállami jogszabályok esetében ez viszont nem automatikusan a, se, nem automatikus a és Mi történik tehát a, az adatok megőrzésével tagállami szinten? Nem értem igazán a különbséget. Elég komoly ugye a, az ügy. Ha az ítéletet elolvasom, akkor azt számomra nem egyértelmű, kérném a jogi szolgálatot, hogy ezt magyarázza el. Aztán mit is jelent ez az ítélet? Ugye olvassuk az ítéletet, próbáljuk ezt felfogni, megérteni. Mi eddig ezt úgy értelmeztük, vagy elemeztük, hogy minden egyes kitételben eléggé összefüggő ez a kérdés, ez az ítélet az arányossággal kapcsolatban, minden mással kapcsolatban. az eredeti javaslatban 6 hónap és 2 év szerepelt, mint megtartási hosszúság. Ugye, amikor eredetileg beszéltünk erről, és amikor frakcióként ezt támogattuk, de azt gondoltuk, hogy bírói felhatalmazásra van szükség. Bizonyos esetekben, ugye itt kritikus esetekről beszélhetünk. Szerintem most ki kell tudni mondani, hogy ez egy nagyon fontos ítélet, és megváltozott a kontextus. Ez egyfajta riasztás arra vonatkozóan, hogy mi a tömeges, vagy az adatokat tömegesen gyűjtjük. Nyilvánvalóan a biztonsági veszélyekkel, vagy a terrorista veszélyekkel valahogyan foglalkozni kell, tehát ahhoz szükség van adatgyűjtésre, de nyilván nem így kell ezt megtenni, az arányosság elvének ez nem felel meg. Nézzük meg az ítéletet. Például ott van az a rész, ami a hat hónapos minimum 6 hónap, maximum két éves megőrzésről szól. Itt nincsenek kritériumok. Mi alapján döntjük ezt el, hogy mit mennyi ideig őrzünk meg. Szerintem a tömeges nyers adatok gyűjtése nem megfelelő. Ez egy nagyon fontos ítélet. Ne feledjük, hogy a tanácsnak azt kell mondanunk, hogy amikor az irányelvet megszavaztuk, illetve a rendeletet is megszavaztunk, megszavaztuk parlamentként, akkor, a, akkor arra reagálniuk kell, ugye mi ezt kértük, aztán később lehet, hogy még újabb jogszabályok megtárgyalására is kerülhet sor adatmegőrzésről, hiszen ez fontos azért a terrorista tevékenységek szempontjából, de először is a jelenlegi irányelvre kéne valahogy reagálni, ebben késlekednek. Aztán ne felejtjük el, hogy minden szempontból mérföldkő jelentőségű ez az ítélet, egészen máshogy fogunk ezentúl viszonyulni az ilyen tömeges adatgyűjtéshez. A technológia általán át, egyfolytában változik, a biztonsági veszélyekről azért mégiscsak kell majd egy, egy jogszabály. Köszönöm, Morás úr! Közülő, közeledünk a ma délelőtt ülés végéhez, még többen jelentkeztek szóra. Pro, kérem, hogy próbálják rövidre fogni mondandójukat, és akkor másokat is meghallgatod. same problém. Köszönöm szépen, nem lesz nehéz dolgom. ugyanis végre eh, felszabadultan állapíthatjuk meg a döntés alapján, hogy nem lehet a gyanú nélkül adatokat megőrizni a végtelenségig. Nekem ez az érzésem. És ez persze nagyon sok kérdést vet fel bennem, amikor a bíróság megállapítja, tulajdonképpen azt állapítja meg, hogy sosem lett volna szabad fennállni ennek a jogszabálynak, és visszamenőleges hatája szűjtette meg. Tehát azt mondja ki, hogy ami megtörtént, az gyakorlatilag nem lett volna szabad, hogy megtörténjen. Úgyhogy az én kérdésem a jogi szolgálatunkhoz az lenne, hogy tulajdonképpen ez mit jelent, a különböző tagállamoknak a, ezen a jogszabályon alapuló jogszabályalkotására. Hogyan működnek a tagállami jogszabályok, hiszen most azt kell, hogy mondjuk, hogy továbbra is folyik az adatmegőrzés, és az jog, igazságügyi államtitkár azt mondta, hogy most megnézzük az ítéletet, tanulmányozzuk, és aztán meglátjuk, mi történik. Tehát itt a bíróság mégiscsak azt mondta, hogy mostantól eh, e jogszabály talaján már nem lehet adatmegőrzést folytatni. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy már most felhagyunk az adatok megőrzésével, ugyanis a bíróság ítélet alapján ez már nem megengedett. Jó lenne, hogyha látnánk, hogy mik a részletek az elkövetkezendő időszakban. Mit is jelent ez az elmúlt években már összegyűjtött és megőrzött adatok számára? hiszen az alapjukat szolgáló jogszabályról azt mondják, hogy nem is lett volna szabad annak léteznie. És mit jelent ebben a tekintetben az ítéletnek a visszamenőleges hatája? Mit jelent az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti légiutas átadás esetében ez az ítélet? És az Európai Unió által folytatott légi utas adatgyűjtési tevékenységre vonatkozóan mit jelent ez az ítélet, hiszen ezek az adatmegőrzések is a hatály alá eshetnek. A bizottsághoz, az Európai Bizottsághoz az a kérdésem, hogy mit fognak tenni a tagállamok irányába, hiszen gyakorlatilag itt ez oda is vezethető, hogy a tagállamok ellen jogsértési, szabálysértési eljárásokat indítanak, hiszen olyan adatmegőrzést folytatnak, ami ellentétes az európai szabályokkal. Mindezekre a kérdésekre válaszokat várunk, és úgy gondolom, hogy nem szabad nyugalommal várnunk, mire ez a ház adott esetben a következő parlamenti ciklusban fölállva működőképesen megvizsgálja, hogy a különböző légitársaságok, vállalatok, telekommunikációs szolgáltató cégek mi minden adatot őriznek meg, és hogyan nem felelnek meg a jogszabályoknak. Ebből számtalan jogeset, jogvita keletkezhet, úgyhogy már most is meg kell néznünk, hogy a polgárok adatainak, a nem gyanúsított polgárok adatainak tárolása az hogyan folyik. A, kollégák, a kollégámhoz, Axel Fosshoz pedig az a kérdésem, hogy mikor minősítünk valakit kellően gyanúsnak eh, ahhoz, hogy az adatait gyűjtsük és tároljuk, és eh, ez, ennek a definíció, ez a fogalom meghatározás mind a mai napig hiányzik. Az ilyen fogalom meghatározásokat kell kidolgoznunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövidke kérdést szeretnék föltenni a történéssel kapcsolatban. A tíz éves itt létem alatt ez az első olyan eset ugyanis, amikor ilyen érvénytelenítéssel szembesülünk a kérdésem a, következő mi az eljárás egy ilyen esetben hogy kerül a bróságok elé a, megszüntetése a tagállamokbeli törvényeknek mert nyilván a, kolléganőm joggal teszi föl a kérdést hogy akkor mi történik ezekkel a ezekkel a nemzetpolitikai vagy nemzetállami törvényekkel de hogyha van érvényes törvény akkor nyilván senki nem követel el törvénysértést mert ezek a nemzetállamokban tagállamokban érvényes törvényekről van szó. tehát hogy kerül milyen határidővel kell megszüntetni a tagállamokban ezeket a törvényeket? mi lesz azokkal a brósági ügyekkel ahol a törvény az irányelv alapján adatokat gyűjtöttek és ennek alapján döntöttek a bróságok. tehát eljárásba ki fogja kérni ki terjeszti a bróságok elé vajon a bizottságnak ebben van e valamilyen szerepe erre, vonatkozik a kérdésem. And Mr. Bronx, and then finally Commission and... Bronx úr, aztán a bizottság. Ne feledjék, ne feledjék, röviden kell hozzászólni, hogy nehogy túlszaladjunk időben. Rosszul. A bírósági ítélet után, és annak végrehajtása után is, meg fönnáll majd az a veszély, hogy a terrorizmust vagy a szervezett bűnözés gyanúja lesz majd az ürügy adagyűjtésnél, még akkor is, hogyha ezt tisztázzuk, még akkor is különböző okoknál fogva lehet adatot gyűjteni, például politikai vélekedések indokolhatják majd ezt. Kérdezem, hogy erre gondolta-e vajon a bíróság? Korábban hallhattuk, én nem gondoltam magam rá, de végül is logikus, hogy az ítélet nem lesz hatállyal a tagállami jogszabályokra, az irányelv megvalósítása érdekében létrehozott jogszabályokra. Kérdezem, hogy a bíróság kérje majd a tagállamokat arra, hogy ezekkel a jogszabályokkal bármit tegyenek. Először a bizottság, aztán az elnökség, és aztán Kajola úr következik, mondja az elnök. Kajola úr válaszolni fog a különböző kérdéseket. Tessék, bizottság! Köszönöm, elnök úr! köszönöm a képviselők véleményét. A bizottság örül annak, hogy a bírósági ítélet egyértelmű viszonyokat teremtett adatmegőrzéssel kapcsolatban. Az ítélet megerősíti a 2011-es bizottsági jelentést, amely az irányelv végrehajtásáról szól. Az imént említett a jogi szolgálat, hogy a bizottság, úgy, vagy a bíróság úgy vélte, hogy az arányosság elvét nem tartja tiszteletben ez az irányelv, és egyéb garanciákat kellene még megfogalmazni. Rendkívül fontos dolgokról van itt szó, például a tagállami hatóságok által felhasznált adatok kérdése, adatbiztonság, a, meg, a, az adat megőrzés időtartalma és helyszíne. Nos, mindez szerepel a 2011-es bizottsági értékelő jelentésben. A bíróság úgy véli, hogy maga az adat gyűjtés, az adattárolás, megőrzés nem mond ellent a ö, szabadságjogoknak, meg ugyanakkor a terrorizmus vagy a közbiztonság, vagy a szervezet bűnözés gyanújának kell fennállni ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Új jogszabályra van szükség, illetve ezt meg kell vizsgálni, a bíróság nagyon bonyolult, illetve nagyon összetetten vizsgált ezt a kérdést, föl kell mérni majd, hogy ennek a döntésnek milyen hatása lesz, a bizottság ezt elvégzi majd, konzultálva az összes érintett féllel, és megvizsgáljuk az összes lehetséges érdeket. Elképzelhető, hogy az e-privacy irányelvet is felülvizsgáljuk, az adatvédelmi keretről szóló tárgyalásokat is ilyen szempontból fogjuk majd vizsgálni, mielőtt elvégezzük az értékelést. A bizottság tehát megfelelő időn belül elvégzi majd ezt, a, ezt az értékelést. Sargentini asszonynak most szeretnék a szabálysértési eljárásra vonatkozóan választ adni. A bizottság mi hamarabb fog ezzel foglalkozni? Pár héten belül ezt megtárgyaljuk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nos, eh, nagyon friss még ez az ítélet, még nem tudtuk ezt megvizsgálni, még nincs eh, megjegyzésünk ezzel kapcsolatban. Kájol úr következő. Eh, Köszönöm, megpróbálok gyorsan reagálni, elnök úr. Ami az érvénytelenségi nyilatkozatot illeti, ez, ennek visszaható, visszamenő hatája van itt eh, ennek az ítéletnek a jogi következményeit meg kell vizsgálni. Morales úr Sargentini asszony felvetette kérdéseire vonatkozóan. A nemzeti jogszabályokra nem, uta, nem nincs hatással ez a jogszabály. Az, eh, az eredeti jogalkotók nincsenek eh, már a jogalkotók nem köteleznek az adatmegőrzésre, de hogyha autonóm nemzeti jogszabályok vonatkoznak erre, akkor ezeket a nemzeti szinten lehet módosítani, megszüntetni vagy fenntartani. Hogyha fenntartják ezeket a nemzeti jogszabályokat, akkor a nemzeti jog, jogrendben működő bíróknak kell megvizsgálni, hogy az emberi jogoknak megfelel-e, vagy az alapjogok védelmének megfelelnek ezek a nemzeti jogszabályok. Az e- Európai Bíróság ebben az ítéletében ezt a konkrét európai irányelvet vizsgálta meg, és nem utalt más aktusokra, amelyeket az Európai Unió fogadott el. Úgyhogy nehéz a helyzet, jelen pillanatban nehéz meghatározni azt, hogy milyen közvetlen hatása van ennek az ítéletnek eh, egyéb jogszabályokra, tagállami eh, jogszabályokra. Bauer eh, asszonynak, nos, két bíróság előzetes döntéséről van szó. Az osztrák alkotmánybíróság és megvizsgálta ezt az ügyet és ezen kereten belül a, tette, le, le, vált lehetővé azt, hogy a, Luxemburg, az, hogy a luxemburgi bíróság megvizsgálja ezt a, az irányelvet, illetve az irányelvnek az érvényességét. Amit pontosítani szerettem volna, az az, hogy és egy kicsit ellentmondásos az a kérdés, az irányelv, amelyet most, meg, most semmisnek ítéltek, ez már nem érvényes, és ez visszaható hatályú. Az Európai Bizottság egy új irányelvet javasolhat, amelyben majd az arányosság elvét tiszteletben kell tartani, és a bíróság ehhez ragaszkodik, az arányosság elvének tiszteletben tartásához ragaszkodik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ennyi lett volna a válaszom. Köszönöm szépen Kajola úrnak. Kettős köszönet illeti önt. Nos, a mandátumunk végéhez értünk, a Libe Bizottság utolsó rendesülésére került sor. Hétfőn 7 órakor lesz még egy koordinátori ülés. A Reding alelnök vesz ezen részt, beszámol a Libe szakbizottságnak bizonyos releváns kérdésekről. Tegnap a fogadáson is megköszöntem mindenkinek a részvételét, az elkötelezettségét, a kemény munkáját, és ezt most is, most is megteszem. Kiváló volt az együttműködés, ez tényleg élvezetes volt. Ez alatt az öt éves mandátum alatt. Remélem, hogy mindenki osztja ezt a véleményt, de látom, hogy Szargentini azt, hogy még szeretne valamit mondani, mielőtt megköszönjük a, kép, a tolmácsoknak, hogy itt maradtak velünk, még túlóráznak. Nem azért szeretnék hozzászólni, mondja Szargentini asszony, mert e- enyém, hogy enyém legyen az utolsó szó, őné legyen az utolsó szó. Tegnap nem volt lehetőségem rá, és hétfőn sem lesz lehetőségem rá, de szeretnék köszönetet mondani az elnöknek, az elnöki tevékenységéért, kiváló, a türelmes türelmes elnöklésért, aztán emlékszem, hogy egyes esetekben vacsorákon gitározott és szórakoztatott bennünket, kiváló módon karakterizált bennünket, jellemzett bennünket tegnap, Remélem, hogy visszatérhetünk ide az Európai Parlamentbe, és folytathatjuk az együttműködést, de hogyha ez nem történik meg, akkor hadd köszönjem meg az, a, a kemény munkáját, a türelmét és humorát. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Annyira kedves, annyira kedves, hogy el se hiszem, el se hiszem. Mindenkinek a legjobbakat kívánom. Mindenkinek a legjobbakat kívánom a választási kampányra. Azoknak, mind azoknak, akik vissza szeretnének jönni, és azoknak is, akik nem kívánnak visszajönni. A lehető legjobbakat kívánom a legjobb elismerésem és barátságom jeleként. Köszönöm.